przewodniczący! Az elnök. E, witam jeszcze raz koleżanki i kolegów. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Kezdjük a szavazást, de a szavazás előtt Janusz Wojciechowskinak fogom megadni a szót ő szeretett volna hozzászólni. János Wojciechowski. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt ház. Tegnap Lengyelországban, Rúcsban, egy irodában, munkahelyen Még egyszer kezdem, elnök úr. Nos, tehát elnök úr, tisztelt ház, tegnap Vucsban, Lengyelországban egy képviselői irodában, az Európai Parlament képviselőjének az irodájában egy munkatársunkat, Marikosekot, az asszisztensemet meggyilkolták. Szörnyű bűncselekményre került sor, ez kétségkívüli. A gyilkos úgy nyilatkozott, hogy az igazság és igazságosság párt, pártja elleni gyűlölete motiválta erre a tetre. Már régebb óta kampányolnak ezen párt ellen Lengyelországban. Az Európai Parlamentnek egyértelműen el kell ítélnie ezt a bűncselekményt és általában az erőszakot. Az európai politikában, az európai demokráciában nincs helye az erőszaknak, elnök úr. Azt kérem öntől, hogy Mark Rocsákról emlékezzünk meg egy perces néme felállással. Az Európai Parlament képviselőjének irodájában gyilkolták meg. Kérem, mindenki egy perces néma felállással emlékezzen meg a munkatársunkról. Madame, the floor is yours. Tessék, asszonyom, öné, öné a szó. 684-es helyen. Ja, voorzitter. Voorzitter, dank u zeer. Voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Most láttuk azt, hogy milyen méltó módon tud viselkedni az Európai Parlament, de hogyha itt a plenárisra bejövök, a plenáris terembe, elő, mindig fent feltart valaki, vagy egy írásbeli nyilatkozatot kell aláírni, vagy pedig a lufik elől kell kitérni, vagy módosító javaslatokat dugnak az orrom alá. Jó lenne, hogyha elérnénk már végre az, hogy rend legyen a folyosókon. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most rátérünk a szavazásra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, rátérünk a szavazásra. Ügyrendi pont? Tessék. May I ask you to make... Arra kérném, hogy hozzon döntést, látván, hogy a léggömbök itt vannak az ülésteremben. Döntse le, elnök úr, hogy itt maradhat, maradhatnak-e. Amennyiben eh, nem, akkor vigyék ki őket. Máskülönben mi is hozunk a megfelelő lila színű lufikat, és legközelebb itt tartjuk majd őket. We will vote today on the very important... Kedves kollégák, ma egy nagyon fontos kérdésről fognak szavazni. És ez a szavazás azt hiszem a mostani demonstrációhoz kapcsolódik. Kérem, hogy ezt tegyék félre a szavazás utánig. Körülbelül 40 percről van szó. Én kérek mindenkit, hogy tegye meg. Egy kis gesztusról van szó, amely viszont mindenkit érint. Mi támogatjuk Önöket általánosságban, de kérem, ezt ne hozzák be a plenáris ülésterembe. Az Önök döntése természetesen. Kollégák, hölgyeim és uraim! Most fogjuk megkezdeni a szavazást. Przewiduję głosowanie. A napi renden szerepel Rangel jelentése az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálata. Nagyon fontos szavazásról van szó. Mellette ellene tartózkodás Köszönöm szépen. Elfogadtuk a javaslatot. Következik a Rengelul másik jelentése a parlament eljárási szabályzatának kiigazítása az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásnak megfelelően. Kérem szavazzanak. Minősített többségre van szükség mellette, ellene, tartózkodás, nagy többséggel sikerült lezárni ezt, és elfogadtuk ezt a pontot is. Szeretném elmondani, hogy kiváló eredménye ez a hosszú tárgyalásoknak. Az Európai Bizottsággal folytattuk ezeket a tárgyalásokat. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Rangel úrnak a munkáját. Persze köszönetet szeretnék mondani Léne úrnak is, aki nevünkben folytatta a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. Szoboda úr, Wallis asszony, Harms asszony, Rothbérent asszony, Rangel úr, önök mind részt vettek a tárgyalásokon. Köszönöm szépen! És köszönöm szépen José Manuel Barroso elnök úrnak, és Sefcsovics alelnök úrnak. Mindennyian nagyon nyitott atmoszférában tárgyaltunk, és megfelelő eredményre jutottunk. Köszönöm mind a két oldalnak a konstruktív együttműködést. Köszönöm még egyszer a tárgyalásokat. Most pedig aláírjuk ezt az egyezményt. Kérem önt, elnök úr, hogy jöjjön velem.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 a napirend szerint kreszle asszony jelentéséről kell szavaznunk. Európai közösségek általános európai öm, közösségek közös külügyi szolgálatával kapcsolatban Gátjéri jelentés, kompromisszumos javaslat, egyes kompromisszumos javaslat, első blokk, szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a módosított javaslatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most szavazunk az állásfoglalási javaslatról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, önök is láthatják, nagy többséggel elfogadtuk tehát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gressle asszonynak, Rivellini úrnak, és mindenkinek, aki részt vett ebben a költségvetési témában. Köszönöm, most a Rapkai jelentés következik az európai közösségek munkatársainak és az egyéb munkatársainak a az Európai Közösségek egyéb munkatársainak a személyzeti szabályzatának módosítása. Először is 42 módosítójavaslat a jogi bizottság részéről. Blogban szavazunk 1-től 42-ig. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor az így módosított javaslatról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik az állásfoglalási javaslat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk Köszönöm szépen Rapkai úrnak a munkáját. A jelentést ebbenek. Tehát következik a harmadik jelentés. Gáti és súrját. Hat per 2010-es számú költségvetés módosítási tervezet második szakasz Európai Tanács és Tanács. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, ezt a jelentést elfogadtuk. Gratulálunk Átjéri és Súrján uraknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezzel az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó jogszabályalkotási munkákat lezártuk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik ma itt vannak, és részt vettek a munkában, nagyon sokat dolgoztak, nagyon keményen dolgoztak. Az Európai Parlament egyes szakbizottságainak az elnökei is részt vettek ebben a munkában. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság elnököknek. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a parlamentet képviselték a tárgyalások során, illetve a jelentéstevőknek. Szeretném az ő nevüket megnevezni, Elmar Brock, Kiefer Hofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Kressle, Rivellini úr, i e. Bernard Rapkay. Bernard Rapkay ketten foglalkoztak a költségvetéssel Jencsezecka asszony és Súrján László úr. Szeretném megemlíteni őket azért, mert kivételes munkát végeztek annak érdekében, hogy az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatban megegyezésre jussunk. Azt gondolom, hogy ez a megegyezés mindenképpen az Európai Uniót szolgálja majd. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, Lady Ashtonnak is, és az ő munkatársainak is. És gratulálunk a tanácsnak is. Kiváló eredményt sikerült elérni. Christophersen nagykövet úr is itt van, és kérem, tapsolják meg őket. Where is, where is Lady Ashton? Because they changed. Uh, yes, I prepared some flowers for Lady Ashton, but... Ashton asszonynak egy szép csokrot készítettem elő, de nincs itt. As usual, it is necessary to wait for the ladies. Hát ugye megint várni kell a hölgyekre. Erre nem számítottam, de hát mindenre fel kell készülnünk. Nekünk férfiaknak. Uh, colleagues, I would like, I would like to... She's coming. She's there. She's coming? Okay. Where's my flowers?